választották, és ő fogja helyettesíteni Pablo Iglesias urat. Eh, Maria Teresa Jiménez Barbat asszony szintén az Európai Parlament képviselője lett, és ő pedig Fernando Maura Barandierán urat fogja helyettesíteni november 25-i hatállyal a parlament tudomásul veszi Benita Ziloaga és Jiménez Barbat képviselők megválasztását, Üdvözlöm az új képviselőket, és bejelentem, hogy ők a parlament és annak szervei ülésein teljes joggal vesznek részt, ahogy azt a működési rend, a házre,